Köszönöm. A következő napirendi pontunk egy szóbeli kérdés az emberi jogok az EU és Vietnám közötti kereskedelmi tárgyalásokon. Ezt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nyújtotta be.